Herr Präsident! Az elnök. Bitte nehmen Sie Platz. Kérem mindenki foglaljon helyet, hölgyeim és uraim. Ich erkläre die am 17. A 2014. július 17-én megszakított ülésénket újra megkezdetnek nyilvánítom szomorú bejelentésem van. Ian Paisley volt tagunk, 88 éves korában múlt pénteken elhunyt. 25 évig volt ennek a parlamentnek a tagja, és Írország első miniszterelnökeként vett itt részt a parlament munkájában. Hölgyeim és uraim, szeretném tájékoztatni önöket, hogy több kolléga fordult hozzám, hogy ebben a percben, ezekben a percekben újabb drámai menekült áradatokról. A libiai partoknál 250 menekült egy hajóbalesetben életét vesztette, 36-ukat sikerült kimenteni, de valószínűleg 250-en életüket vesztették. Málta, részéről is ez hatalmas tragédia. Az az erkölcsi kötelezettségünk, hölgyeim és uraim, hogy megakadályozzuk ezt, hogy a jövőben ilyen humanitárius katasztrófák bekövetkezhessenek. Ezt egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak. Hölgyeim és uraim, a múlt héten közöltem önökkel, és most szeretném megesmételni, hogy holnap a szavazás előtt 360 fokos szögű felvétel készül majd itt a plenáris teremben. Elnézést javítom magam, ez szerdán lesz a szavazás előtt, tehát minden egyes képviselő, aki a teremben van, felvételre került, tehát